E, numer 2. Második információ a részemről a következő. Ami a szomszédsági politikát és a szíriai és jemeni, valamint líbiai politikai helyzetet életé, ezen országokban erőszakosan elnyomják a demokráciát követelő tömegek tüntetéseit, ezek olyan kormányok, amelyek kalasnyikovokkal lövik saját népüket, ők elveszítik demokratikus legitimitásukat, a gátat kell szabni az erőszaknak, és el kell ítélni a felelősöket. Kolejna információ. További információk, kedves kollégák, ezen a héten a nemzetközi közösség a rasszizmus és az idegengyűlölet áldozataira emlékezett. A szabad világ közössége nagyon sokat tett azért, hogy túl legyünk ezen problémákon, és a rasszizmust kitiltsuk a mindennapokból. Tudjuk azonban, hogy még hosszú út áll előttünk a probléma elleni küzdelemben a tagállamokon belül és az EU határain kívül egyaránt. További információ. Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy tudatták velünk, hogy az egyik kollégánk, Táler úr, lemondott mandátumáról. A második kolléga pedig Strasser úr, aki az imént közölte, hogy hamarosan lemond mandátumáról. A harmadik kolléga Severin úr, aki kilép a szocialisták és demokraták frakciójából. És a független, függetlenként folytatja munkásságát. Ez a súlyos vádak következménye, amelyek a médiában láttak napvilágot, és arról számoltak be, hogy a ház bizonyos tagjai nem, nem tanúsítottak megfelelő magatartást. Volt egy különleges ülés erre vonatkozóan már ma, és ma este folytatjuk az erről szóló eszmecserét. Az Európai Parlament elnökségének nevében beszélek, és eh, azt hiszem a kollégák többségének nevében is beszélek, amikor azt mondom, hogy eh, határozottan az átláthatóság és tolerancia politikája mellett állunk ki. Ez vezetett a nevezett kollégák lemondásához. Jako prezident Elnökként, akit önök kedves kollégák választottak meg, Határozottan sikra szállok ezen ház becsületének védelméért. Szeretném elmondani és emlékeztetni önöket arra, hogy az állampolgárok választott képviselőiként mekkora felelősséget viselünk. Polgáraink hatalommal ruháztak fel bennünket, amelyet az ő nevükben gyakorolunk, és ezt a bizalmat, ezzel a bizalommal nem szabad visszaélnünk. Az elnökség levonta azt a következtetést, hogy le kell vonnunk a tanulságokat abból, ami történt. A tényeket alaposan meg kell vizsgálni, és minden illetékes szervvel teljes mértékben együtt, egyet, együtt fogunk működni azzal a célral, hogy feltárjuk a történteket teljes körűen, és megvizsgáljuk, hogy az információk helytállóak-e. Az elnökség döntése értelmében kapcsolatba lépek a nemzeti miniszterekkel, külügyminiszterekkel, akik az adott országokban, illetékes országokban külügyminiszterek, hogy megvizsgálják a szóban forgó kérdéseket a parlamentben, ugyanakkor szemmel kell tartanunk a magatartásunkat a jövőben is. Szükség esetén ezt szankcióknak kell kísérnie. A történtek kihatással vannak az európai intézmények kifelé tanúsított magatartására. Tájékoztatni fogom önöket a továbbiakban. Będę Państwa informować o rozwoju zdarzeń. Tájékoztatni fogom önöket az eseményekről folyamatosan. <coughs> Schulz elnök kért szót, nem? Nem? Elnézést. Point of order, madam. Ügyrendi hozzászólás, Alfánó asszony. Elnök úr, szerettem volna hozzászólni, mielőtt még kérné az utolsónak említett kollega lemondását, aki még nem mondott le. Köszönöm a parlamentnek azt, hogy ennyire szilárd és határozott, hiszen nulla tolerancia politikát folytat ezzel kapcsolatosan. Itt a parlamenti képviselők hitelességéről van szó, mi 500 millió állampolgárt képviselünk, és nem pedig a lobbikat, ezt kell érzékeltetnünk. Köszönöm szépen, Alfánó asszony. Találkozni fogok a harmadik kollégával, aki még nem mondott le, azért, hogy megbeszéljen vele ezt a kérdést. Gulnis kollega. Gulnis úr. Elnök úr, teljes mértékben elfogadom az ön szigorúságát, remélem, hogy ezt eh, arra az újságíróra is fog vonatkozni, aki eh, provokátorként viselkedett, és eh, aki szintén nem tartotta tiszteletbe az újságírók etikai kódexét. Egyébként az ártatlanság vélelmét kell követni, ami addig, amíg a tények nem, tényekről nem bizonyoskodunk meg. Martin úr, Ügyrendi kérdés, Martin kollega. Közvetlen szeretnék eh, kapcsolódni és megvédeni az újságírókat. Igazából dicséretes, eh, ami történt. Ön is tudja, Buzek úr, hogy lesz még eh, tucatnyi ilyen eset, és csatlakozunk majd azokhoz, majd csatoljuk azokhoz az ajánlásokhoz, amit Martin kollega is említett, hogy lépjenek vissza ezek a kollégák, mielőtt még pellengére állítják őket a, a médiában, és eltérítik a figyelmet a nagy európai projektől. Úgyhogy kérem az elnökséget, hogy ezt vegye figyelembe, és ennek megfelelően minden frakcióval ezt közölje. Köszönöm. Pani Szenyesen úr. No, mikro... Okay. E, panie Przewodniczący, w swoim wystąpieniu... Elnök úr, A bevezetőben azt mondta, hogy a büró nevében és a parlament többsége nevében beszél. Ez az egész Európai Parlament véleménye ellene vagyunk az ilyen cselekményeknek, mint amit a kollégák tettek. Schulz úr. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nem jelentkeztem volna, hogyha nem lett volna az utolsó előtti hozzászólás. A zéró tolerancia minden parlamenti képviselőre vonatkozik a házban, ezért a következő kérdést teszem fel, és kérek világos választ rá. Meg tudja erősíteni, elnök úr, vagy a főtitkár, a parlament főtitkára meg tudja erősíteni azt, hogy Martin képviselő 168 ezer eurót nem szabályszerű könyvelés miatt vissza kell, hogy figyelje, fizessen a parlamentnek az Európai Bíróság határozata értelmében. Kollégák!